Axel Jadorra lenni a szó. Köszönöm, elnök úr. Igen, rövid leszek. A következő megjegyzéseket tenném az állásfoglalási indítvány kapcsolatban. Pozitív, ambiciózus listát kívánunk felállítani. A le- legtöbb szolgáltatást fel kell venni erre a listára a tárgyalások során nagyon fontos időszak érkezett el. Nagyon fontos, hogy a parlament ne lépjen úgy föl, hogy az csökkentse az ambíciót a felek részéről. Elnök, kérem, foglaljanak helyet szépen csöndben, hogy meg tudjuk hallgatni az előadót. Köszönöm, elnök úr. Ott tartottam, hogy ki kell fejtenünk, és bizonyítanunk kell azt, hogy ambiciózusak vagyunk, védjük meg a legérzékenyebb szektorokat, és ahogy mondtam, anélkül, hogy olyan határokat állítsunk föl már induláskor, amit nem vagyunk hajlandók túllépni. Ez egy jó alkalom arra, hogy szigorúbb szabályozást vezessünk be, illetve javítani tudjuk a állami támogatások témáját a szolgáltatások esetén. Ezek a legfontosabb témák az Európai Uniós tárgyalócsapat számára. A kedvezményezett nemzet, nemzetekre vonatkozó záradék témájában a szükséges tömeget nem sikerült elérni, úgyhogy ezt a VTO-s záradékot nem sikerül bevenni. Egyetértek azzal, hogy nagyon óvatosak kell, hogy legyünk a tárgyalások során, végül pedig, hogyha a két éves időszak az túl ambiciózus, van, aki így gondolja, de én azt gondolom, hogy főleg a gazdasági válság helyzetét, a kontextusát figyelembe véve mindenkinek előnyös ez a idősáv. A frakció céljainak alapvetően megfelelő állásulást tervezés, szocialista frakció. Én is rövid leszek. Egy kicsit talán még óvatosabb lennék. Először is egyeteműen ki kell mondani, hogy bizonyos állami szolgáltatások ne legyenek fönn a listán. Második a dolog, ami már elhangzott, hogy a pénzügyi szolgáltatások tekintetében nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen itt nem liberalizációról van szó, nem igazán tudjuk, hogy ki fog majd nemet mondani erre. Azt kell biztosítani, hogy akik aláírják ezt, hogyan lehet majd szabályozni a szolgáltatásokat. Hogyha liberalizáljuk a szolgáltatást, viszont egy olyan ország esetében, ahol nem erős a szabályozás, akkor ez veszélyes a pénzügyi szektor számára. Úgyhogy pénzügyi szolgáltatásoknál nagyon óvatosnak kell lennünk. A négyes témában úgy gondolom, hogy erősebben kell felépnünk. A bizonyos országok, bár az én pártom nincs kormányon az Egyesült Királyságban, de az Egyesült Királyságban is az a vélemény, hogy fontos a liberalizálás, általánosságban pedig egyet tudunk érteni mindazzal, ami az állásfoglalás tervezetben szerepel. GUE. Én is igyekszem nagyon rövid lenni. Egy pár aspektus úgyis elhangzott már, de én is szeretném kidomborítani, hogy még óvatosabbnak kéne lennünk, mi ezt javasoljuk, hiszen elég nagy aggályokkal tölt el bennünket a tárgyalásoknak a menete. A pozitív listák a gacban szemben a negatívakkal, én ezt nem tudom támogatni. Másodszorban szeretném elmondani, hogy ha tényleg konstruktív eredményre kívánunk jutni a tárgyalások során, akkor a multilaterális rezsimnek a továbbfejlesztéséhez reformokra van szükség, különböző szociális standardek védelmére, szabályzati kereteket kell felállítani, és ugyanúgy meg kell őrizni a, az el, ellátásokat, az alapvető ellátásokat. Ezek mentén el lehet képzelni részünkről is, hogy folytatni fogjuk a tárgyalásokat, és ez a négyes a módozat, ez a Mode for egy olyan aspektus, amire mindenképpen támaszkodnunk kell, és a bizottságtól is ezt várjuk el. Természetesen a többi témával kapcsolatban is lesz majd még felvetésünk. Köszönöm szépen. Akkor vissza a bizottsághoz van-e észrevételük ezzel a szállásfoglalás indítvány tervezettel kapcsolatban. Köszönöm szépen, üdvözöljük ezt a tervezetet, illetve annak megszövegezését, és mindazokat a hozzászólásokat, amelyek elhangzottak. A gazdaság vonatkozásában és a VT kontextusában is ennek a tárgyalássorozatnak fontos hozadéka lesz. És a parlamenten nagy részt egyet értünk, mi is egy ambiciózus megállapodást szeretnénk, fontos számunkra is a szabályok betartása, a közbeszerzések vonatkozásában is. Aztán ugye a négyes módozatra vonatkozó hivatkozások, a defenzív mechanizmusok, illetve az, hogy olyan megállapodást dolgozzunk ki, amely a későbbiekben multilaterálissá változtatható. Ezek mind olyan célkitűzések, amelyeket mi sem fogunk elfelejteni a tárgyalások során. Köszönöm szépen. Módosítók benyújtásának határideje. Május 6-a hétfő, 6 óra. Ezzel szinte megelőzze magunkat, hát azt gondolnám, hogy használjuk fel ezt a kis időt, hogy rendezzék a soraikat a frakciók, és akkor 5 perc múlva kezdjük a szavazást, addig pedig mindenki készítse elő majd a szavazási kártyáját és a szavazási listákat.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 Colleagues, showtime, folks. Uh, are you ready? No, akkor csapjunk a lovak közé, és ha mindenki felkészült, Well, we'll start, we follow the order. Akkor kezdjük. Az első téma, amiről szavazni fogunk, a 21-es számú napirendi pont, Frank Proust jelentése. Kezdjük is. Hetes módosító. Ki támogatja? Ellene ki szavaz? Tartózkodik? Elfogadtuk. Egyes számú kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Első blokk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes blokk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas blokk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadta. Négyes blokk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Amendment 27 in 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as a következő mellette ellene tartózkodás elutasítva. Amendment 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmincas. Ez egy szobeli módosító az ECR-től. Nem ellenzi senki, akkor szavazunk róla. Ezzel a szobeli módosítóval. Tehát 30-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jönnek a preambulumok, egyes számú mellette ellene tartózkodás elfogadta, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Végszavazás következik. Az így módosított bizottsági javaslatról megnyitottam a szavazást, lezártam, és elfogadtuk. 24 igen, 3 nem, és két tartózkodás mellett. Gratulálunk Frank Prustnak. Akkor megyünk tovább a jogalkotási indítványról. Erről is megnyitottam a szavazást, lezártam. Ezt is elfogadtuk. Ugyanazzal az eredménnyel 22-3 és 2 arányban. Gratulálunk! Következő lépésre vonatkozóan mik a javaslatai az előadónak? Köszönöm, elnök úr. Az INTA bizottság föl kellene, hogy hatalmazzon, mandátumot kellene, hogy adjon, hogy az informális trilóguson tárgyaljak. A szöveg kapcsolatban nincsen különösebb ellentmondás, a lehető leggyorsabban föl kell lépni a drogkereskedők témájában, és a júliusi plenárisra tudnánk vinni a témát, hogyha sikerül megállapodásra jutni a tanácssal is. Nerli compromise. Jó, tehát akkor korán kellene kompromisszumra jutni a tanácsal. Nyilván többségre lesz szükség ahhoz, hogy eh, elfogadásra kerüljen ez a dosszié, hogy a formális egyeztetés alapján tudunk konszenzusra jutni, és ebben a formában, ahogyan mi szavaztunk most erről a dokumentumról, ez fogja az alapját képezni a mandátumnak. Én leszek az elnök, én is részt veszek a delegációban. Prust képviselő, Josefa Andreas, Jan Zaradai, eh, Niccolo Rinaldi, Francisca Kéler és Paul Murphy is, az, a GUE-től is a tárgyalási delegáció része lesz. Rendben. Jó, akkor szavazzunk elektronikusan. Megnyitottam a szavazást. And the vote is closed. Lezártam. Elfogadtuk. 25 igen, 4 nem, és nulla tartózkodás mellett. Jó, akkor megyünk tovább. Első olvasati megállapodás. 22-es pont. E, állástervezet, tervezett. a szállítási láncbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket érintő vámúi együttműködésről szóló EU és Kanada közötti megállapodás témájában. Tásnyi úr, az előadó, itt csak egy végszavazás következik, ha nem tévedek. Megnyitottam a szavazást, lehet szavazni, tessék. And the vote is closed. Elfogadtuk, elfogadtuk egyhangúan. Uh, congratulations, Peter. Not... Gratulálunk, ez azért nem szokás itt nálunk, hogy ilyen eredmény szülessen. 23A a következő, amiről szavazunk. Szóbeli választ igénylő kérdés a Norvégia a norvég agrártermékekre vonatkozóan és a rájuk kiszabott vámokra vonatkozóan egy körös szavazás lesz, meg is nyitottam a szavazást, tessék. And the vote is closed. Adopted 25. Elfogadtuk 25 igen, 4 nem, egy tartózkodás mellett és drá, a társszerzőmnek is gratulálok, illetve magamnak is ahhoz, hogy ilyen szép eredmény született. 23B. 23B. 23B. Ah, there it is. Uh, let's vote on the resolution itself. Akkor szavazzunk erről az állásfoglalási indítványról. EU-Norvégia kereskedelmi kapcsolatok. Nyolcas módosítóval kezdjük. Támogatja, ellenzi, tartózkodik. Elutasítva. Kilences módosító a következő mellette kiszavaz. Ellenvetések, tartózkodások elutasítva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? 15-öst? Elfelejtettem? Kifelejtettem volna a 14-est? Nem, szavaztunk róla, mondja az elnök. A 14-est ellenőrizzük? Jó, tessék. Akkor megnyitottam a szavazást a 14-esről is closed. És lezártam. És elutasítva. Az agri módosítója következik. Jó, akkor a 15-öst is ellenőrizzük itt a közbekiáltásokra. Megnyitottam a szavazást róla. 15-öst, a 15-öst ellenőrizzük elektronikusan. Lezártam a szavazást elutasítva. Agri 2 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, tehát a hetesről megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezártam. Elutasítottuk. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás elektronikusan. Megnyitottam, tessék. Is closed. És lezártam. Elfogadtuk. 24 igen, 5 nem, és 0 tartózkodás mellett. Gratulálunk Krisztofernek. Huszonöt szavazat volt, mivel itt valakinek nem volt szavazókártyája a pódiumon. Tehát 25 igen. 5 nem. Now is item uh, 24. Item 24. 24-es a következő. Milyen már általános tarifális preferenciákhoz való hozzáférésének a visszaállítása a téma? tehát általános tarifális preferenciák, a GSP-hez való hozzáférés, mivel jó pár évvel ezelőtt ez a hozzáférés megszűnt a gyermek munka miatt. Tehát a GSP rendszerhez való hozzáférésről szavazunk, egyes kompromisszumosról szavazunk először, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes szóbeli módosító. A 32-es? Ellenőrizzük? Jó. Tessék. And the vote is uh, closed. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító. Van-e bárkinek ellenvetése ezzel kapcsolatosan? Nincs, akkor szavazzunk róla. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Ezt is ellenőrizzük, az egyes szóbeli módosítót? Jó, tehát az egyes számú szóbeli módosítóra megnyitottam a szavazást, lezártam, és elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás. Nem vagyok teljesen biztos benne, úgyhogy ellenőrizzük. Megnyitottam az elektronikus szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Jó, akkor ezt is ellenőrizzük. 43-asról megnyitottam a szavazást. Vote is closed. Lezártam, és elutasítva. Most akkor, ha ellenőriztük a 43-as, jön a 44-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 44-est? Jó, tessék. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 45-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. A szóbeli módosítóval van-e valakinek gondja nincs, akkor szavazzunk mellette, ellene, tartózkodás. Nem vagyok róla, nem vagyok benne biztos, hogy a kettes számú szóbeliről megnyitottam az elektronikus szavazást. Lezártam. És elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, ö, elfogadva, bocsánat, 53-as és 54-es, ezek azonosak, ezekről szavazunk, mellette ellene tartózkodók, hogy szavaztak a liberálisok, nem láttam biztosan, ellenőrizzük ezt is. Tehát 53-as és 54-est megnyitottam, Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. De ellenőrizzük a 9-es kompromisszumról a szavazást. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 57-es mellette. A koordinátorok emeljék fel a kezüket, hiszen ők itt a hangadók, az ostorozók, ha úgy tetszik. Tehát mellette, ellene tartózkodik. Elutasítva. 59-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Ötös első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. Hat mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva 8-as, nem 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodók. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ellenőrizzük. Vote is closed. Lezártam. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene Néppártól is várom a szavazatokat. Tartózkodó, elutasítva. Ellenőrizzük a 12-es, tessék. That is closed. Lezártam. Elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 14-es kitámogatja, ellenvetések, tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kérem szépen, hát ezt szerintem elutasítottuk, de nézzük meg, akkor elektronikusan is lehet szavazni. Az SND-től van egy egyel több szavazat, úgyhogy valaki csak egy valakit kérek, hogy tartózkodjon a szavazóstól, ne szavazzon. Sósincs túl sok szocialista szavazat, félre ne értsenek. Lezártam, elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás el fogadtuk 17-es és 18-as. 16-ost ellenőrizzük? Jó. Tessék, lehet szavazni. Szkoszt. Lezártam. És elutasítottuk. 17-es és 18-as, ezek azonosak, ki támogatja, ki nem, tartózkodók elutasítottuk. 19-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. Első egyes számú mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes Ellenőrizzük az egyest? Jó, tessék, akkor megnyitottam a szavazást. Franciszka Keller módosítója. Lezártam, és elfogadtuk. Kettes, mellette, kettes, tehát mellette ellen tartózkodás elutasítva. Kettes. Megismételjük, nézzük, akkor megnyitottam a szavazást, ezt ellenőrizzük. Lezártam. És elfogadtuk. Number three. Hármas. Lássam a kezeket. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Négyes. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Végszavazás. Megnyitottam róla. Lezártam. És egy hangon elfogadtuk. Gratulálunk. We move to guess what? Item 20. Most pedig a 25-ös napi rendi pontra térünk rá. És már is a 43-as módosítóval kezdjük. Mindenki emelje fel a kezét, aki mégpedig magasra emelje fel a kezét, különösen a, a frakció kijelölt embereit. Tehát mellette ellene 44, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47 mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. 48 mellett ellenet elutasítom. 49-es. 50-esről szavazunk mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 57-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás. Elutasítva. Hatvan D mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64-es mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva, de azért lássuk meg, megnyitom a szavazást a 64-esről. And what is closed? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 65-ös kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás 66 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 68-as kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki elutasítva. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elut- elfogadva. 70-es mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 71-es mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. Szavazunk most az IMKU 5-ösről. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki elutasítva? 72-es, ki támogatja? Ki van ellene tartózkodás elutasítva? 73-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 74-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Imkó 6-os mellette, ellenem, mert elfogadtuk. 76 mellette, ellene, elutasítom. 77 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítom. 78 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítom. 79-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítom. 80-as mellettem. Melyik? Lássuk a 79-est. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 80-as mellette, ellene elutasítva. 81-es mellette, ellene elfogadtuk. 82 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 83-as mellette, ellene elutasítva. 84 mellette, ellene elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellenem elfogadva. 87 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 92 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93 mellette ellene elutasítva. 94 kitámogatja, kiellenzi, elutasítva. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nem, nézzük meg a 95-öst. Elektronikus szavazás, meg is nyitom a szavazást. Adrien, te se tudod, mi lehet ez a VIP? Hogy mondjuk azt magyarul? Ja. Néztem, de... Rosszabb egyen meg, annyira zavarom. Kompromisszumos hetes mellettem, ellene. Tartózkodás nem látom, jól ellenőrizzük le. A hetesről megnyitom a szavazást. Nem láttam, hogy hogyan szavaztak elnézésüket. Kérem, ha nem emelik fel kellőképpen a kezüket, nem kellőképpen látom hetes kompromisszumról, tehát szavazunk elektronikus formában, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Százhatos. 106-osról szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elutasítottuk. 103-as Megnyitom a szavazást. Bocsánat, mondja az elnök, mégsem a 103 os 106-ost ellenőrizzük le elektronikus módon, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hát szavazunk még egyszer akkor, hogyha ez nem volt világos. Tehát egy pillanatra megjelent a képernyőmön, de lehet, hogy rosszul jelent meg. Tehát újra szavazunk. Tehát még egyszer szavazunk, és ketten még nem szavaztak, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Százhetes. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jól van, ellenőrizzük le 107-esről. Megnyitom a szavazást. And the vote is uh, closed. Adopted. Elfogadtuk. Um, amendment 108. 100 8 nem, mondja az elnök, 109, 109, nem, mégsem, azt sem mondja az elnök, Imkó 7. Nem, mégiscsak a 109-es, mondja az elnök. Tehát a 109-esről szavazunk, ki támogatja. Ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elutasítottuk. 110-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítva. 111 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 112 mellette, ellenem, tartózkodott-e valaki, elutasítottuk. 113-as, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Rendben van. Lássuk meg a 113-as, nem láttuk jól, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Was rejected. Compromise amendment number 18, 5A. 8-as kompromisszum mellette, ellene A nyolcas kompromisszumosról szavazunk, kérem, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A következő pedig a 120-as mellette. ellene, tartózkodás elutasítva. 121 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene elfogadva. Százhuszonkettő mellettem, ellene elutasítom. Tízes kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi. Nem látom jól ellenőrizzük ezt le elektronikusan a tízesről, tehát megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elég egyértelmű eredmény. Hát örülök neki persze. 100 25 kitámogatja. Ki ellenzi tartózkodás elutasítva. Imkó 14-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó 15. Nem, Imkó 16. Tehát az Imkó 16-ról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 124. 129. 129 tehát. Mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Jó. A 129-esről ellenőrző szavazást tartunk, melyet meg is nyitok. Lezárom ezt a szavazást elutasítva. 130-as módosító mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 134 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 139 mellette ellenem ellenőrizzük ezt le. 139. Vote is open, vote is closed. Rejected. Envi. Elfogadtuk. Envi. Nem. 14 és kompromisszum mellett ellen elfogadtuk. Most jön a 14 és kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 143-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 144 mellette, ellene, elutasítva. 144, 145 mellette ellene, elutasítva. 146 kitámogatja, kiellenzi tartózkodás elutasítva. 147-es mellette, ellene, elutasítva. 148 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tovább lépünk. 151-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Leaping forward almost one page to 150, Schultz, in favor 150 solc mellette ellene tartózkodás elutasítva. 160 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 162-es mellettem ellene tartózkodás elutasítva. Zalewski kollega csekket kér már, mint ellenőrzés, tehát megnyitom 162-esről a szavazást. What is closed? Lezárom a szavazást. 163 in favor. Következő mellettem, 663 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 164-es mellette, ellene elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 165-ös mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. 167 Zalewski mellette ellen elf, elutasítva. Nem csekkoljuk? Hát csekkoljuk, jó. 169. 169 mellettem. Mellette tehát ellene Tartoskodás elutasítva. Imko 19 mellett ellen elutasítva. 16-os kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 174-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 175. Csak a második részről szavazunk. A másik oka fogyottá vált. 175-ös második része mellette ellene tartózkodás elutasítva. 182-es. Mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 184-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 187-es. Bocsánat, 185-ös mondja az elnök. Nem, elnézést mondja, tehát 185-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 186-os kitámogatja, kiellenzi, tartózkodotta valaki elutasítva. 187-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Imko 21-es kitámogatja, kiellenzi, tartózkodik-e valaki elutasítva. 188 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. NV 10-es kitámogatja, ellene szavazotta valaki elutasítva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tovább is lépünk az IMQ 22-eshez, néhány sorra lejjebb találják meg, kedves kollégáim, IMQ 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosító. Már a preambulum bekezdéseknél vagyunk, tehát 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kitámogatja, kiszavaz nemmel, tartózkodott-e valaki, elutasítottuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Imko 1 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os kitámogatja. Bocsánat, el, mondja az elnök, kompromisszum 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-es kitámogatja, kiellenzi tartózkodás elutasítottuk. Tovább lépünk. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es kitámogatja, kiellenzi tartózkodás elutasítva. Imco 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, MV1 mellette ellene tartózkodás elutasítva, MV2-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kitámogatja ellene tartózkodás elutasítva, 28. Mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 29 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 30-as kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Elutasítottuk, javít az elnök, 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. NV3-as mellette, Rendben van, a 31-esről elektronikus szavazást nyitunk meg. A 30-asról, 31-esről kérdi az elnök tanácstalanul. Rendben van. A 30-asról Murphy kollega módosítójáról megnyitom a szavazást. That <clears throat> is closed. Melyet lezárok. Elutasítottuk. 31. Most lássuk a 31-est, ezt is elektronikusan leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. NV3 mellettem. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 32-es kitámogatja. Ki ellenzi tartózkodás elutasítva. 33 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elutasítva, mondja az elnök, 34-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 35-ös kitámogatja, ki ellenzi tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Negyvenes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 43 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ekon 1-es kitámogatja, ki van ellene, tartózkodott-e valaki elfogadva, Ekon 2-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Ekon 3 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Ekon 4-es mellette ki van, ellene elutasítva. És most jönnek a szájtésenek, egyes mm, elfogadva, elutasítva, kettes. Nem, az egyes módosítóról szavazunk, most Sáke kollégáiról elektronikusan szavazunk. Megadom, megnyitom a szavazást. Reject. Amendment 2 in favor. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette, ötös mellettem, elutasítottuk, hatos mellette elutasítva, hetes mellette ellene elutasítva, nyolcas kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodott -e valaki, elutasítva. Végszavazás. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. 23 votes in... 23-an szavaztak igennel, 5-en nemmel, egy valaki tartózkodott. Nem olyan rossz eredmény ez. Mi több? Um, 26. 26-os napi rendi pont. minutes to settle down. Két perc, hogy mindenki leüljön. Colleagues, the, we, we've got unfinished uh, work. Please. Stop the conversation, settle down. We have to conclude our... Muszáj folytatnunk a napi rendi pontok megtárgyalását. Okay. Item 26. 26-os napi rendi pont. EK és Üzbegisztán partnerség és együttműködési megállapodás. Egy köztes jelentést már elfogadtunk erről a témáról. igen vagy nemes szavazást kell majd lefolytatnunk. Most be fogunk számolni a fejleményekről arról, hogy mi történt azóta, amióta a köztes jelentést elfogadtuk. George Kutas, az előadó, a szocialista frakciából övé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is röviden beszámolnék a jelentés történetéről. Bizonyára mindenki emlékszik arra, hogy 2011. decemberben, decemberében a parlamentben nagy többség támogatta a köztes jelentést erről beszélünk ma. És úgy döntöttünk, hogy nem adjuk meg az egyetértésünket. Igazából agajaink voltak, egy sor ajánlást készítettünk, ezekből néhányat fogok említeni. És azt kértük a bizottságtól és a tanástól, hogy gyakoroljanak nyomas, nyomást Üzbegisztánra, a gyerek kényszer munkát számolják föl. Egyébként arra is rákívánjuk venni Üzbegisztánt, hogy egy ILO monitoring missziót fogadjon. Az ajánlás az volt, úgy gondoltuk, hogy jogalkotási javaslat az jó lenne a nyomonkövetési mechanizmusok tekintetében, pontosan a termékek és szolgáltatások szektoraiban gyermekmunka alkalmazására vonatkozóan támogatási programokat is javaslunk Üzbegisztán eh, vidék reformjához, és az utolsó ajánlás, ezt is jónak tartom, hogy eh, induljon kivizsgálás a GSP preferenciák ideiglenes visszavonására vonatkozóan. Nagyon sajnálatos, hogy a mai napon a nagykövet nem jött el meg kell, hogy mondjam, hogy informális találkozom volt a nagykövettel, és próbálta megmagyarázni, próbált arról beszámolni, hogy az ilóval nagyon jó az együttműködése. Továbbá arról is beszámolt, hogy az UNICEF jelentést készített a tavalyi betakarítás témájában, és ez nagyon pozitívan állította be az országot. Sajnálatosan, és végül is az ILO-nál szeretnénk rákérdezni arra, hogy mi is a valós helyzet, hogy meg tudja erősíteni az ILO ezt a jó együttműködést az országgal. Az UNICEF-vel UNICEF kapcsolatban pedig az elnök urat és a szakbizottságot kérném arra, hogy írjunk levelet az UNICEF brüsszeli irodájának, és hogy betekintést nyerhessünk mi is ebbe a 2012-es betakarítása vonatkozó jelentésbe. Fontos, hogy tudjuk, hogy látnak-e fejleményeket, előrelépést az legutóbbi betakarítás idején. Továbbá a bizottságot, tudom, hogy a bizottság képviselője itt van, úgyhogy a bizottságnak egy kérdést szeretnék föltenni. hányszor kell, hogy az ILO elítélje az országot, ahhoz, hogy a GSP preferenciák visszavonásáról dönteni lehessen. Ez az egyetlen kérdésem a bizottsághoz. Kedves kollégák! Természetesen megoldást kell, hogy találjunk. Ha idén az üzbégek nem fogadják el a ilomonitorozó bizottságot, vagy küldöttséget, akkor nem mehetnek így tovább a dolgok. Mire is várunk? El kell döntenünk, hogy megadjuk-e ezt az egyetértést, vagy nem. De nézzük meg, hallgassuk meg az ILO véleményét, a bizottság véleményét, és természetesen az árnyok előadókat is szeretnénk meghallgatni. Engem is érdekel, hogy ők mit javasolnak. Elnök. meghívtuk az ILO képviselőjét, Dipári Kicsek uh, asszonyt. Megkértük, hogy osza meg velünk a véleményüket az üzbegisztáni fejleményekről. Hol is ül? Igen, öné a szó. És köszönöm, hogy eljött a szakbizottság ülésre. Köszönöm, elnök úr. Nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk a mai napon, hiszen gyakorlatilag az eszmecserét, információcserét folytatjuk a munkával kapcsolatos üzbék témákról. Az ILO általánosságban is nagyra értékeli azt a lehetőséget, hogy ha az egyes EU intézményekkel együtt tud dolgozni, mert szándékunk, hogy előmozdítsuk a méltó munkát az egész világban. Akik esetleg nem ismerik a hátteret, szeretnék némi információt adni az ILO felügyelő bizottsága a gyermekmunka és a kényszermunkára vonatkozó ILO konvenciók témájában vizsgáljuk Üzbegisztánt. A konvenció végre és az ajánlások végrehajtásáról van egy végrehajtásával foglalkozik egy bizottság, ez egy független bírókból, jogászokból, ügyvédekből álló csoport, bizottság decemberben szokott mindig ülésezni, és van egy másik testület, itt pedig a dolgozók, munkaadók és kormányok képviselői ülnek, és ők pedig júniusban szoktak találkozni. Ez nem egy független szervezet. Általában az ILO tagállamok által ratifikált egyezmények ellenőrzése a feladatuk. Röviden, a független szakértői bizottság megvizsgálta a gyerekmunkára és kényszermunkára vonatkozó egyezmény eh, teljesítését Üzbegisztánban 2010-12-ben. A, ennek alapján a másik bizottság 2000 2010 ben és 2011-ben felkérte Üzbegisztánt, egy, hogy fogadjon egy magas szintű megfigyelő bizottságot a gyapott betakarítás idején. Továbbá ugyanez a szakbizottság kérte, felkérte a kormányt, hogy fogadja hivatali szinten a technikai ILO küldöttséget, itt az iPad, például IPEX jellegű technikai együttműködési megállapodásokat követik nyomán. 2011. decemberben a független szakértői bizottság is felkérte Üzbegésztánt, hogy az ILO technikai támogatását fogadják. Röviden ez a, ez a háttér, hogy mi is történt a múltban. 2011. decemberét követően mi is történt. 2012 elején jelzéseket kaptunk arra, hogy talán az hivatali szinten előzetes küldöttséget fogadni fog a kormány. 2012. márciusában ez megtörtént, és egy szemináriumot szerveztek az Üzbegisztán által ratifikált egyezmények témájában. 13 ilyen egyezményt írt alá egyébként Üzbegisztán, illetve ratifikált az Európai Bizottság fontos szerepet játszott abban, hogy ösztönözte a kormányt, hogy fogadja az ILO technikai delegációját 2012. májusában Taskentben, és az ILO nagyon is hálás a bizottságnak, hogy támogatta ennek a küldöttségnek a taskenti részvételét. A technikai tanácsadó delegáció igazából ILO és bizottsági képviselőkből állt, minisztériumok képviselőivel, szociális partnerek képviselővel találkoztunk, és volt egy egész napos találkozó, ahol minisztériumi képviselőkkel és szociális partnerek képviselővel találkoztunk. A munkaügyi minisztériumból, illetve az Emberi Jogi Nemzeti Központból érkeztek képviselők, és föntartották azt, hogy úgy gondolják, hogy az újabb ILO misszió az inkább egy kényszerintézkedés. Ennek ellenére, hogy a kormány egy hivatali szintű technikai delegáció fogadására készen állt. Az ilyenfajta delegációról úgy gondolták, hogy sokkal hasznosabb és segítséget tud adni az országnak a konvencia megállapodás végrehajtása területén. 2012. júniusában volt egy konferencia, ott egyedi ország témákról nem volt szó a három oldalú konferencián, ugyanakkor maga az üzbék delegáció ötször is részletes elemzést végzett, és gyakorlatilag széles értelmű technikai támogatást kértek az ILO-tól, ILO javaslatokat, ajánlásokat kértek, és mi jeleztük a készségünket, de úgy gondoltuk, hogy a 2012-es gyapott betakarítást is nyomon kívánjuk majd követni. Az üzbék delegáció, amikor ez elhangzott, akkor megint hangsúlyozták, hogy hivatali szintű technikai delegációt kívánnak fogadni, és nem akarják a betakarítás ellenőrzését elfogadni. Az IPEC delegáció azért le tudta volna fedni a gyapott betakarítás nyomon követését is. Táskentben a legfőbb érdekelt felekkel egyeztettünk. 2012 nyarán történt mindez. ...2012 nyarán július 6-án az ILOK levelet küldött, és kifejtette, hogy készen áll arra, hogy technikai támogatást, együttműködési lehetőséget biztosítson, amiben nem csak a monitorozás szerepelt, hanem a munkajoggal kapcsolatos speciális tanácsadás, kapacitás, építés, kerekasztal megbeszélés, kutatás és oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos témák. Ez volt július 6-án. Tavaly nyáron a kormány részéről nem kaptunk reakciót, nem kaptunk meghívást se, technikai támogatásra vonatkozóan se monitorozó delegáció témájában. 2013 tavaszán általános vitákat folytattunk, eszmecsereket folytattunk a kormányal, és ez még most is folyik a jövőbeni lehetőségekről konkrétabban. a független testület, tehát a szakértői bizottság milyen megállapodásokat is tett. Ez 2012. decemberi megjegyzések ezek. A Nemzetközi Szakszervezeti Federáció, Nemzetközi Munkadói Szövetséggel történt egyeztetés. 2012. augusztusra felhívták az üzbék kormányt, hogy tiltsák be a gyermekmunkát, a kényszermunkát, a tinédzserek, fiatalok dolg, munkára kényszerítése minden régióban felmerült az országban. 16 év feletti tanulókat munkára fogtak, és a független szakbizottság megállapította, hogy magas szintű ILO delegációt nem kell küldeni az országba, hiszen ez a helyzet, és további intézkedéseket említett a kormány, hogy meg tudja, be, meg tudja valósítani az egyezményeket. De a, mi is volt a szakértői bizottságnak a végső véleménye? Több, meg, több többen megállapították, hogy a 15 év vagy 18 év alatti gyermekek munkára kényszerítése az csökkent. A 16 és 18 év közötti fiatalokat ennek ellenére ahelyett, hogy iskolába küldenék, munkára kényszerítik. Felhívták a kormány figyelmét arra, hogy a 18 év alatti fiatalokat is lefedi a gyerekmunka tiltására vonatkozó egyezmény. Ezért felhívták újra a kormányt, hogy fogadják a háromoldalú megfigyelőbizottságot, és ösztönözte arra is a kormányt, hogy fogadják a technikai támogatást az ILO részéről. A 105-ös gyermekmunka tiltására vonatkozó egyezménye kapcsolatban is egy megjegyzést tett a bizottság. A szakértői bizottság megvizsgálta a helyzetét ezeknek az egyezményeknek, a kormány választ adott, és az volt a következtetése, újra felhívta a figyelmet a gazdasági fejlesztés érdekében a kényszermunka és a gyerekmunka tiltására, és voltak olyan információ forrásaik, amelyek szerint a mezőgazdasági munkában nagyon széles körben alkalmaznak gyerekmunkát. Felhívták a kormányt arra, hogy a konkrét meghozott intézkedésekre vonatkozóan adjanak tájékoztatást, az állami alkalmazottak gyakorolt szektorban történő kényszer munkájának betiltására vonatkozóan milyen intézkedéseket hoztak, erről számoljon be a kormány ezek az ILO felügyeleti bizottságainak a megállapítása, illetve közlekedtetései az üzbegisztáni ILO egyezmények betartásáról és végrehajtásáról. Köszönjük szépen! Mi meghívtuk a nagykövetet, az üzbék nagykövetet ide Brüsszelbe, de ő úgy döntött, hogy nem jön el és nem vesz részt a vitában. Miután nem tudtam azt mondani neki, hogy nem fog kellemetlen kérdéseket kapni. Azonban már közreadtam az írásbeli felvetéseit, számos intézményt is említ ebben. Egyébként ezek hozzáférhetőek, ezek az anyagok legalábbis én már utasítást adtam arra, hogy ezek a dokumentumok cirkuláljanak, kiosztásra kerüljenek, úgyhogy vegyék úgy, mintha a szóban is előadta volna. Az UNICEF-et is felkértem. Persze csak utolsó pillanatban a raportőrnek a tanácsára, hogy jöjjön el, de ők sem tudtak pozitív választ adni, és nem tudnak eljönni, nem tudtak eljönni, mert nagyon rövid volt a határidő. Nézzük meg akkor, hallgassuk meg a bizottságot. Jó, parancsoljon. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a szót. Mielőtt rátérek arra, ami az igazi témánk lesz majd, a gyermek munka, illetve a kényszermunka és szeretnék azért arra utalni, hogy itt a partnerségi és gazdasági együttműködési megállapodásról van szó, leginkább a textil, textiliák területén. 2009-ben került ez megkötés, 2004-ben került ez megkötésre, az általános partnerség is, a textil szektor nem volt a hatája, nem esett a hatája alá ennek a megállapodásnak. A jegyzőkönyv erre vonatkozóan azt célozza, hogy az Európai Unió vonatkozásában eh, az export lehetővé váljon eh, Üzbegisztán felé. Ez a jegyzőkönyv egyébként eh, igazából nem alkalmas arra, hogy a gyermekmunkát illetően itt bármiféle korlátozáshoz folyamodjunk, akár a textiliparban, akár a gyapjó ágazatban. És persze ez a mai vita arra fókuszál, hogy hogy tudjuk a kényszermunkát és a gyermekmunkát visszaszorítani. Köszönöm szépen az előttem szóló bemutatását, expozéját hiszen az Európai Unió vali, valóban segíteni kívánja Üzbekisztánt, hogy a gazdasági és politikai reformokat végrehajtsa. Ez a, az ottani jóléthez is hozzájárulna, Természetesen a, a gazdaság és az agrár szektornak a diversifikálása egy nagyon lényeges pont ebben. A bilaterális agendánkon Üzbekisztánnal a gyermekmunka és a kényszermunka mindig napirenden szerepel, a legmagasabb szinten is, akár politikai vita kontextusában, akár kereskedelmi vita szempontjából fontos ez, akár pedig az emberi jogi emberi jogok tiszteletben tartása szempontjából és azt gondolom, hogy ennek a kérdésnek a megoldása a veleje ennek az egész problémának, miközben természetesen a szegénységet meg kell oldani, az életminőséget javítani kell, a jó kormányzás, a gazdasági reformok és a diversifikáció a gyapott szektortól el tekintve is jótékony hatással lennének a, a gazdaságra Üzbekisztában. És nem kellene ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak a gyermekmunkát fenntartani. Tehát az agrár szektorban a diversifikáció és az országnak a gyapotágazattól való függőségének a csökkentése is fontos cél. Nagyon sok termék exportja lehetővé válhatna, hiszen nem a gyapot az egyetlen termék. Üzbegisztánból. Üzbegisztán és az ILO együttműködése az egyetlen mód arra, hogy ezeket a problémákat megoldjuk, és az EU támogatja a közeledést annak érdekében, hogy a ratifikált egyezmények azok valóban végrehajtásra kerüljenek. A gyermekmunka és a kényszermunka továbbra is nagy gondot okoznak Üzbegisztánban, azonban van néhány, és a szalauzám néhány pozitív fejlemény is. A nemzetközi intézmények arról számolnak be, hogy csökkent a fiatalkorú gyerekek száma, tehát 15 év alattiaknak a száma, akik a 2012-es betakarításnál dolgoztak, de természetesen további erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy Üzbegisztán az ILO egyezményből fakadó kötelezettségeit betartsa. A megfigyelő missziók, amelyeket a követségek és az nemzetközi intézmények is szerveznek, nem tudják önmagukban monitorozni ezeket a betakarításokat, bár ők a, a az illetékes szervek. Úgyhogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy effektív, hatékony segítséget tudjunk nyújtani. Lássuk meg azért az esélyt is ebben a helyzetben, hiszen a két hónapon belül sor kerül a nemzetközi munka konferenciára. Szükség van persze a konkrét intézkedésekre, és tavaly, amikor a 2012-es konferencia előtt álltunk, és nagyon sok volt a nyitott kérdés, amelynek a megoldásához nem kerültünk közelebb. Az üzbégek ILO-val való együttműködés a legfontosabb lépés, amit meg kell tennünk. És Kotas úr ugye intézett hozzám egy kérdést, erre szeretnék most válaszolni tehát hogy hány jelentés született, és van-e valóban szankció alapú megközelítésünk. Hát általánosságban végve a bizottság ezt a szankciókon alapuló megközelítést nem támogatja, hiszen a kooperációt, az együttműködés, a transzparenciát, a dialógus tartja hatékonyabb eszköznek arra, hogy előrébb jussunk. A jelenlegi GSP rendszert illetően pozitív lépéseket az, I, az IOO megközelítésen kell, hogy elindulva kell, hogy megvalósítsunk, és nyilván, hogyha bármely ország megsérti az egyezményekben foglaltakat, ugyanúgy, mint az üzvégek, akkor ezeket az eseteket ki kell vizsgálni. A 2013-as ILO jelentésben Azt kértük, hogy konkrétumokkal, konkrét adatokkal is szolgáljon Üzbegisztán, és ezek alapján lehet majd akkor levonni a következtetéseket. A bizottság ezeket a végkövetkeztetéseket, amelyeket az ILO illetékes szakbizottsága meg fog fogalmazni, át fogja tekinteni, pontosan meg fogja vizsgálni, és nyilván azok a szankciók, amelyek megfogalmazásra kerültek az ILO rendelkezésekben, azokat közelíteni kell majd a saját elképzeléseinkhez. Bízunk abban, hogy lesznek pozitív fejlemények, hogy jobb legyen az együttműködés Üzbekisztán és az ILO között, és hogy végre rátérhessünk a valós kérdésre arra, hogy hogy tudjuk megszüntetni a gyermekmunkát. Köszönöm szépen. Akkor a frakcióknak a Shadowi következnek az árnyék jelentéstevők, Kaspari képviselő kap elsőként szót. Köszönöm szépen. Hát az, hogy most szinte egy év később újra a napirendünkre túzzuk ezt a kérdést, szerintem helyes, hiszen a gyermekmunka és a kényszer munka egyszerűen nem elfogadható. Nem csak Üzbekisztánban, hanem sehol máshol a világon. Ezért örülnék annak, hogyha az üzbék nagykövet lemondását követően is megpróbálnánk fölvenni vele a kapcsolatot, hiszen a párbeszéd mindig jobb, mint hogyha csak hallgatunk. Hogyha esetleg elérnünk azt, hogy a központi eh, ASEAN csoportba, a, monitor, a megfigyelő csoportba meghívjuk, akkor már az egy jó lépés lenne, de egyébként is elvárnánk, hogy itt a szakbizottságban lehetőséget biztosítson számunkra a dialógusra. Az ILO jelentéseit üdvözlöm, de hát az UNICEF-től például nincs itt senki, ezért jó lenne, hogyha a nyári szünet előtt a szakbizottságban még egyszer beszélhetnénk erről a témáról. Éppen most hallottunk a bizottságtól a júniusi konferenciáról, úgyhogy jó lenne már most törekedni arra, hogy júliusban akkor az ILO, a bizottság és az UNICEF, valamint az üzbég nagykövetet is meghívjuk az ülésünkre, hiszen addigra megvannak az eredmények, és akkor ezekről tudnánk tárgyalni. Ami mindannyiunk számára talán dilemmát okoz, de nekem is fontos, az az, hogy bizonyos országok ugyanolyan előfeltétellel ugyanúgy kezelnek-e bizonyos kérdéseket. Ugye a kényszermunka és a gyermekmunka nem csak Üzbegisztánban probléma, hanem sok helyütt máshol is a világon. És azért arra kell ügyelnünk, hogy ugyanazokat a kérdésfelvetéseket, ugyanazokat a problémákat ugyanúgy kezeljük és értékeljük. Ugye több tízezer gyermek kényszerül a különböző lágerekben, Kínában is titkos helyeken a munkára, és ezért föl is teszem a kérdést, hogy akkor ugyanolyan kritikával illetjük a kínaiakat, mint az üzbégeket? Az ILO persze joggal panaszkodik arról, hogy az ILO számos rendelkezését aláírták és elfogadták az üzbégek, de éppen ebből adódnak a problémák, ugye? hogy aláírásra kerültek ezek az egyezmények, mert sok olyan ország van, amelyek nem váltak részes feleivé egy-egy ilyen egyezmények, és ezért nem is felülnek föl ezek a problémák. Úgyhogy még egyszer mondom, júliusban az említett körülmények között tartsunk egy következő ülést, de még egyszer mondom, nem csak Üzbégisztán vonatkozásában kell foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, mert az a benyomásom, hogy kicsit másként kezeljük Üzbekisztánt, mint sok más országgal is azért ez nehezebbre esik, hogy ezt elfogadjam. Úgyhogy ez a különböző bánásmód nem helyes, úgyhogy szerintem koherensen kellene közelítünk a témához, hogy a hitelességünket megőrizzük. Jó. Hát természetesen a javaslataira vonatkozó megjegyzéseit meghallgatjuk a jelentéstevőnek és persze nem látok tényleg okot arra, hogy miért ne hívjuk meg a nagykövetet a közép-ázsiai monitorozó csoportba, és akkor megoszthatja a gondolatát velünk akár egy másik fórumon is. Mert én kap szót az Aldétől. Köszönöm szépen, elnök úr! Árnyék előadónk nincs itt, ezért röviden én fogom kifejteni az állásfoglalásunkat. A gyermek munka témájával kapcsolatban. Nagyon figyelmesen hallgattam a tájékoztatást, amit az ILO-tól és a bizottságtól kaptunk. Úgy látom, hogy a problémáról egy dolgot megállapíthatunk biztosan, hogy létezik bár a beérkező információk szerint erőfeszítéseket tesz az ország, történt előrelépés, ezért egy kicsit most óvatosabban kell fogalmaznunk, mint korábban. Minden esetre az elvi állásfoglalásunk az, hogy annak ellenére, hogy előrelépés történik a területen, az üzbék kormány kezdeményezésére, továbbra is bizonyítékunk van arra, hogy széles körben alkalmaznak kényszermunkát, Parlamentként nagyon kritikusnak kell lennünk ezzel a problémával kapcsolatban. Úgyhogy egyetértek Daniel kollégánkkal. Ugyanúgy kell fölépni az, ország, az világ más országaival szemben is, ahol hasonló problémák léteznek. Ugyanaz kell, hogy legyen a megközelítésünk, és ugyanolyan kritikát kell gyakorolnunk minden országgal szemben, amely az emberi, jogot, emberi jogokat megsérti továbbra is figyelmesen követjük a bizottság által adott tájékoztatást az előadó, által adott tájékoztatást is azért, hogy állásfoglalást tudjunk készíteni parlamenti szinten. Olyan állásfoglalást, amely hangsúlyozza az aggájainkat, a gyermekkényszer munka témájában felmerül a kérdés, hogy az üzbég nagykövet miért nem ragadta meg az alkalmat, hogy bemutassa az ő állásfoglalásokat és véleményüket itt a kollégák előtt. Itt képviselők mindannyian, minden közép országgal szeretnénk szorosabbra vonni a kapcsolatunkat. És szeretnénk kérdéseket is föltenni, szeretnénk tájékoztatást kapni ahhoz, hogy valóban pontosan megismerjük a helyzetet. Köszönöm. <coughs> Eh, Paul Murphy. Paul Murphy. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek is, meg az idáig felszólalóknak is a munkájukat. Azt hiszem, hogy teljesen világos, hogy miért van vita erről a kérdésről, mégpedig azért, mert eh, elterjedt, széles körben elterjedt a gyermek kényszer munka, és a textil PCR ról is tárgyalunk, éppen ezért az üzbégekre, ha nyomást akarunk gyakorolni, így fejezzék ezzel Az, hogy a nagykövet nem jött el ide, jelentőségteli. Nem tekinthetjük komoly párbeszédre való hajlamnak, hogyha ő egész egyszerűen nem akarja elfogadni a kérdéseinket. És a nagykövete nekem e-mailezett, gondolom bárkinek, a többieknek is e-mailt, hogy elfogadhatatlan, hogy nyomást akarunk gyakorolni egy független állam nagykövetségére, ezért nem jön ő el ide. Még egyszer mondom, ez nem egy komoly megközelítés, ez nem egy párbeszédre való készség, nem akarnak párbeszédet nyitni a parlamenten. Éppen ezért <clears throat> nem ellenzem, hogy a közép-ázsiai csoportba eljöjjön, de persze csak úgy, hogyha eljön, hogy mondja el, mi az UNICEF szerepem, hogy látja az üzbék kormány ezt a, a saját szerepét, válaszolja meg a kérdéseinket, és rendesen beszélgessen velünk. Ami pedig a parlament véleményét illeti, a mi álláspontunk teljesen világos. A kettes bekezdés, a köztes jelentés kettes bekezdése azt mondja, hogy a parlament csak akkor egyezik bele, hogyha az ILO megfigyelők eljuthatnak és monitorozhatnak a helyszínen, és a vizsgálatuk megfelelő átfogó eredményre jut. A tekintetben, hogy <clears throat> nemzeti szinten és helyi szinten is mindent megtesznek az üzbék hatóságok azért, hogy a gyermek és kényszermunkát megszüntessék. Hát nem tartunk itt sajnos. Az ILO megfigyelők beszámolói, írásos beszámolói alapján láthatjuk ezt, de sem a dolog tartalmában nem tartunk itt, sem a megfigyelői formák biztosításában sem, hiszen az UNICEF jelentése nem értelmezhető úgy, hogy mindenre rábólintana. Illetve felmerül a kérdés, hogy az UNICEF miért mondja azt, hogy minden rendben volna, hiszen az ILO jelentése teljesen ellentmond az UNICEF jelentésének. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy továbbra is nyomon kövessük ezt a kérdést, és a megfigyelők pozitív visszajelzése alapján tudunk csak tovább lépni. Tehát ebbre a, ebbe a megállapodásra nem bódíthatunk rá, és csupán az a kérdés, hogy hogyan lehet extra nyomást gyakorolni például a DSP mechanizmusra, figyelembe véve esetleg Grúzia felvetéseit, az a kérdés tehát, hogyan lehet az üzbék hatóságokra további nyomást gyakorolni. Köszönöm. Köszönöm végezetül David Martin, az SND-től. Köszönöm szépen, elnök úr. Először gratulálni szeretnék George-nak ehhez a nagyon kiegyensúlyozott jelentéstervezethez. Azért kértem a szót, mert Peter Thomsonhoz és Daniel Gasparihoz szeretnék valamit hozzátenni. Peter azt mondta, hogy nem hisz a szankciók megközelítésében. Daniel Gaspari pedig azt mondta, hogy Kína és Üzbegisztán és másokat egyforma módon kell kezelni. Konzisztens megközelítést alkalmazunk, de ez nem szankciókról szól. Nem is a szankciók mellett érveltem a kereskedelem területén, hanem azt mondtam, hogy a kereskedelmi preferenciák megadása feltételekhez kötendőek. És azt mondtam, amellett érveltem, hogy alkalmazzuk a fel- feltételeinket. Fontos tehát, Kínában ugye nem adunk, Kínának nem adunk kereskedelmi preferenciát, de Üzbegisztán a GSP rendszer része. Ellentmondást látok tehát a között, hogy Burma pozitív ajánló jelentést kapott, és azonnal a GSP preferenciát megadtuk nekik, én voltam egyébként a jelentéstevő, viszont hogyha Üzbegisztán nem felel meg az ajánló normáknak, akkor úgy gondolom, hogy a GSP el kell venni tőlük. Tehát, hogyha az üzbégek a júniusi találkozón nem kooperálnak, és negatív eredményre üt ez, akkor, akkor azt gondolom, hogy automatikusan a GSP preferenciákat meg kell vonni Üzbegisztántól. Sri Lanka esetében megvontuk már, ez volt az egyik azon kevés esetek egyike, amikor elvettük a GSP preferenciát, már pedig azért, mert nem kooperáltak, nem működtek együtt. Tehát nem merül fel a konzisztens eljárás kérdése, hiszen különböző helyzetben van Kína és Üzbegisztán a kereskedelmi preferenciák kérdésében. De még egyszer mondom, ha nem működnek együtt, nem kaphatják meg a kedvezményezett elbánást. Valóban, mondja az elnök. George, köszönöm szépen, elnök úr. Egyrészt minden kollégának megköszönöm, aki hozzászólt, ezt a szövegemet, és teljesen egyetértek az, amit Daniel, Daniel és Kazak úr mondtak, tehát, hogy konzisztensek legyünk, és egy mércével mérjünk. De sajnos most ugye az üzbég dossziéről beszélünk, és erről kell dönteni, de teljesen egyetértek azzal, hogy ugyanilyen logikával kell eljárnunk a többi dosszié esetében. Egyetértek Daniel Kasparival, én is a párbeszéd pártján vagyok, de hát láthatják, láthatjátok, a harmadik ülést tartjuk, és a nagykövet egyszerűen nem jön el. Amikor tegnap azt hallottam, hogy a nagykövet nem hogy fogadja el a meghívásunkat, akkor azt mondtam, hogy hát mindenképpen hívjuk el ide, reagáljon valahogy. Hát valahogyan reagálnia kell. Hát ez a helyzet így nem maradhat fenn. Éppen ezért azt gondolom, hogy talán hasznosabb volna a jövőben úgy meghívni, hogy semmilyen feltételt nem szabunk, egyszerűen hívjuk meg, és biztos vagyok benne, hogy reagálni kell majd, valamilyen módon mégiscsak reagálni kell. <clears throat> Ami pedig Tomzon urat illeti. Hát azt hiszem, hogy David nagyon pontosan megfogalmazta, hogy a kereskedelmi preferenciák között mi a különbség. Nekem is azt kell mondanom, hogy a textilipar képviselőivel is találkoztam, és ők maguk támogatják ezt az eljárást Üzbegisztán tekintetében. Tehát az ipar a mi oldalunkon áll. Végezetül pedig azt szeretném kérdezni öntől, hogyha az ILO kiadja az ajánlást, akkor elkezdi a bizottság a GSP-kről való tárgyalást, illetve hogyha visszavonja, ha nem adja meg az ajánlást, a bizottság elkezdi a GSP visszavételét. Ez a kérdésem. Illetve hogyan látja annak az esélyét, hogy idén ősszel az ILO megfigyelő missziót küldhet Üzbegisztánba? Rísikes asszony először, mint vendégünk az ILO részéről, van-e bármilyen észrevétel azzal kapcsolatban, amit ideig hallott? Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az itt elhangzottakkal általánosságban. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy a kormány, az üzbék kormány a megfigyelő missziót vagy a technikai segítségnyújtást befogadni fogja, erre nem tudok válaszolni. Sajnos nincs elképzelésem arról, hogy az üzbék kormány mit fog mondani. Ezt tudom, hogy a szociális partnerek és a munkáltatók gondolkoznak azon, hogy bizonyos lépéseket tegyenek, hogyha nem jutnak amúgy pozitív eredményre, de nem tudom, hogy ezt át, áttörést tudnak elérni. A mostani fázisban azt mondanám, hogy talán az Európai Bizottság biztathatná az üzbék kormányt arra, hogy a tripartit konferencia júniusi találkozóján pozitív találkozójához pozitív módon álljon hozzá, hiszen tavaly úgy tűnt, hogy a kormány legalább az ILO technikai misszióját szívesen <clears throat> fogadná. Bizottság, hogyha jól értettem, van itt egy kérdés, amelyet önnek, önhez intéztek, hiszen ha jól értem, a bizottság amellett van, hogy további preferenciát adjunk egy olyan országnak, amely nem felel meg az ILO elvárásainak. Így van ez? Jól értettük? Ez a bizottság álláspontja? Köszönöm, <clears throat> elnök úr. És köszönöm a felszólalóknak az észrevételeiket, köszönöm a kérdéseket is. Úgy hiszem először is azt kell elmondani, és ez Risikes asszonynak mondom, hogy mi mindent megteszünk, ami hatalmunkban áll, jogunkban áll, hogy arra buzdítsuk partnereinket, hogy az ILO-val kooperáljanak a jövőben. És ezt a jövőben is megtesszük, és remélem, hogy ezt teljesen világosra tettem már bevezetőmben is. Másodszorban. A non-diszkrimináció, diszkrimináció tilalmának kérdését vetette fel Daniel Kaspari, és azt is világosan kell látni, hogy hol diszkriminálunk, és erről beszél David Martin, ő Sri Lankáról <clears throat> Sri Lankát és Üzbegisztánt kvázi ugyanabba osztályba osztja, Sri Lanka pedig eh, GSP Plus eh, kedvezményezett volt, most pedig eh, ugyanazt a GSP kategóriában, mint, mint Üzbegisztán. Tehát két teljesen más ország, és teljesen más benchmarkokat, szinteket kell elérniük a GSP plusz Kongóra és más országokra is vonatkozik, ahol tudjuk, hogy nagyon sok probléma van, többek között a emberi jogokkal, a gyermekmunkával, a kényszermunkával. Hát a világ sajnos nem tökéletes. Tehát számukra nem növeltük meg a küszöböket, a benchmarkokat, az iránymutató számokat, és hogyha létrejön a form a hivatalos jelentés, akkor a bizottságnak a megfelelő jogalkotói eljárásban meg kell hozni a döntést. Addig a legfontosabb számunkra az, hogy folytassuk az együttműködést, és bátorítsuk Üzbekisztán barátait, hogy ö, ö, <clears throat> megerősítsék az ILO körében a bizalmat, hiszen eltűnt a bizalom. Nem akarok most részletekben menő vitát nyitni erről, hogy miért van ez így, de nem bíznak kellőképpen a szervezetben. Ez nem azt jelenti, hogy mi nem bízunk az ilo mi bízunk az ilo és mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy reprosmant támogassunk, azaz tehát, hogy ismét közelebb kerüljön az üzbék kormány és az ILO egymáshoz. Köszönöm szépen. Kutos kollega nem kéri a szót. Nos, a a határidők nevében várom az önök felvetéseit. Risikes asszony, önnek is köszönöm. És köszönöm Péter, hogy ismét eljött közénk. 27-es napi rendi pont. kereskedelmi megállapodás az EU és Tajföld között. A bizottság nemrégen bejelentette a tárgyalások kezdetét bejelentett, hogy elkezdik a tárgyalásokat Tajfölddel. Parliamentary Committee on Economic Development of és itt van a Tajföldi Parlament kereskedelmi és gazdaságfejlesztési szakbizottságának a elnöke, Rongsan, úr, Szeretettel üdvözlöm itt, és jelzem, hogy a legjobbkor jött a parlamentbe látogatóban, hiszen új fejlemények vannak, mégpedig éppen az, amiről beszéltem, hogy megkezdődtek a tárgyalások Tajföld és az EU között a kereskedelmi szinten. The floor without uh, any further ado to the chairman of the Most hát megadom Csanin Rangsannak a tajföldi parlament képviselőház gazdasági és gazdaságfejlesztési bizottságának elnökének a szót. Hol van? Itt van, parancsolja, megadom önnek a szót? Köszönöm. ร่วมประชุม Thank you, um, Köszönöm szépen az Intának, az Inta elnökének, hogy meghívtak ide, és részt vehetek ezen az ülésen. Um,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

aki alelnök, valamint másik kollégámat, aki uh, szintén szakbizottsági tag, Ittanat kollégát, aki pedig szintén a szakbizottság tagja, és um, Száni asszonyt, aki a szakbizottság szóvivője, Kandovan Tantien asszonyt, aki a szakbizottság titkára, és Bringyalokály urat, aki szintén a szakbizottság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 EU กับประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่คณะกรรมการได้ศึกษาและก็ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง um, today um, the members of the committee A szakbizottságunk tagjai vannak itt, um, mind a kormánypárt, mind az ellenzék képviseletében. Általános gazdasági kérdésekkel foglalkozik szakbizottságunk, és um, természetesen nagyon nagy izgalommal és érdeklődéssel követjük a szabadkereskedelmi tárgyalásokat Tajföld és az Európai Unió között. ประเทศไทยแล้วได้ข้อสรุปที่จะเป็นข้อกังวลใจที่จะมานำเสนอกับทางคณะกรรมการเพื่อที่จะได้พิจารณาในโอกาสที่จะมาถึงต่อไป um, back in Thailand um, we had Tajföldön különböző érdekcsoportok képviselőivel is találkoztunk, és részletekbe menő tárgyalásokat folytattunk ezekről a kérdésekről, és így a különböző érdekcsoportok véleményét ötvözni tudtuk abba a álláspontba, amelyet eh, ma el szeretnénk mondani önöknek. หลักฐานในการที่จะได้นำเสนอพิจารณาต่อไป Today we also would like to exchange opinion. Valamint eh, eszmét szeretnénk cserélni önökkel ma, és egy-két aggályunkat is meg szeretnénk szólítani egy-két kérdésben, és utána pedig eh, egy, a kéréseink egy listáját is át szeretnénk adni. Európa, ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องต้องการว่าควรจะมีการริเริ่มเจรจาให้เร็วที่สุด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 a tajföldi EU szabadkereskedelmi megállapodásokról el szeretném mondani, hogy a két fél megegyezett abban, hogy minél hamarabb meg szeretnénk kezdeni a tárgyalásokat. És a tárgyalás keretén belül nagyon sok kérdésre ki fogunk térni, mint például a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

Szeretnék beszámolni a múltbeli tárgyalásokról. Megállapítottuk azt, hogy az EU és Dél-Korea és más ázsiai országokkal folytatott tárgyalások tekintetében, beleértve, az, beleértve Indiát is, a szabadkereskedelmi megállapodásokban olyan rendelkezések is szerepelnek, amelyek a személy a tulajdonjogra vonat, szellemi tulajdonjogra vonatkoznak, a TRIPS Plus is szerepel ezekben a megállapodásokban, és az EU úgy tűnik számogatja, hogy a megállapodásokban legyenek ilyen intézkedések más partnerek esetén is. A Triplus-ra gondolunk konkrétan. És a befektetésvédelmi intézkedések is ide tartoznak, a rendezési kérdések a befektető védelem keretében számunkra kicsit aggályosak, mert ezek az intézkedések a külföldi vállalkozások számára lehetővé teszik, hogy az állam ellen, a kormány ellen közvetlenül bírói úton föllépjenek, amennyiben a kormány szakpolitikájának bármilyen befolyása lenne, ugye negatív befolyása lenne a befektetők által élvezett előnyökre külföldi befektetők esetén. Az ilyenfajta intézkedések, rendelkezések tájföld esetén problémásak lehetnek, hiszen a közegészségügy, illetve a közérdek védelmét szándékozza megvalósítani a kormány. ของผู้ป่วยในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยและกีดกันไม่ให้รัฐบาลสามารถออกนโยบายเพื่อประโยชน์

ยืดหยุ่นในข้อตกลงทริปมาใช้ที่ช่วยให้รัฐบาลสามารถที่จะจัดหายาที่จำเป็นมาให้กับประชาชนได้ um, we are afraid that Attól tartunk, hogy az ilyenfajta rendelkezések vagy vállalások a fejlődő országokban, mint Tájföld is, megakadályoznák, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon a kormány például egészségügyi területen, vagy közérdekek védelme esetén. És megállapítani kívánjuk azt is, hogy a triplász jellegű intézkedések valamilyen módon bizonyos értelemben negatív hatással lenne az iparunk bizonyos ágazataira, például a gyógyszerekhez való hozzáférésben akadályozná a lakosságot. Azok a vállalások és azok az intézkedések, amelyek a triplászra és a szellem tulajdonjogra vonatkoznak, valamint a védelmi intézkedések problémásak lehetnek a fejlődő országok esetében, hiszen a TRIP rugalmasságot a fejlődő országok nem tudják kihasználni, és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 hogy olyan intézkedéseket támogat az EU, amely a vállalásokkal nem konzisztens. A Doha nyilatkozat a tripl és a közegészségügyről szintén más intézkedéseket vagy más értelmezést kap. A közegészségügynek például előnyt biztosít a szemtulajdonjogok területén. A wto tagok esetén a, ennek a megállapodásnak az alapján a tagok alkalmazhatják a derogációt, hozzáférést tudnak így a kormányok biztosítani a fejlődő országokban az orvosságokhoz, a lakosok számára. Mely lap kautok long, váduaj kán ká, szín ká plomplang, mőr van tiszi kalakadá, kaszó 2012, de a kvám kamolcáj yang mi, jó a mátakán a ti kháj krüng, a mátakán cháj dán, การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุอยู่ในข้อตกลง ACTA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 tavalyi júliusi megállapodása kapcsolatban, tehát 2012-es megállapodása kapcsolatban bizonyos állásfoglalásról tett tanúbizonyságot, és mi úgy gondoljuk, hogy ilyenfajta intézkedések a szélesebb körű végrehajtási intézkedések, és általában a szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó intézkedések, amelyek az áktában szerepelnek, ezeket a szabadkereskedelmi megállapodásba át kívánja emelni az EU, ugyanakkor Indiával már hasonló jellegű megállapodás megszületőben van. Mi úgy gondoljuk, hogy az ilyenfajta intézkedések károsak lennének a gyógyszeriparra. Ezért kérésünk az, hogy az EU a következő teljesítse számunkra.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 Először is az első kérésünk, hogy az EU továbbra is támogassa a közegészségügy fejlesztését a fejlődő országokban, és az Európai Bizottságot szeretnénk fölhívni arra, hogy tartsa tiszteletbe az Európai Parlament állásfoglalását, amiben azt szerepel, hogy semmi olyan lépés ne történjen, amely ellenmondásos lenne a közegészségügyi célokkal, és a szellemi tulajdonjogok területén túlságos védelmet ne kívánjanak elérni. Például a szabadalmi védelem kiterjesztése, a határok mentén a szellemi tulajdonjogok védelmére vonatkozó intézkedések végrehajtása, hiszen az ilyenfajta intézkedések nem tennék lehetővé, hogy a beteg jogokat biztosítsuk, hogy a betegek hozzáférhessenek racionális észszerű áron a gyógyszerekhez. És ez nagyon negatívan hatna a fejlődő országokban a betegekre, a betegek nem tudnának olcsó gyógyszerhez jutni. Ezért kérjük a parlamentet, támogassa oly módon a tárgyalásokat, hogy a tájföldi kormány továbbra is érvényben tarthassa a közegészségügyi intézkedéseit, és fejleszthesse a közegészségügyi szintet. Másodszorban azt kérjük, hogy az EU ne ösztönözze tájföldöt a vitarendezési mechanizmus átvételére mert eh, ez a fajta vitarendezés lehetővé tenné, hogy a magánvállalkozások az állam ellen eljárást indítsanak a környezetvédelmi témájuk, kormányintézkedések esetén, közegészségügyi és infrastruktúrális intézkedések esetén. Köszönöm. Thank you very much indeed, colleague. Köszönöm szépen, kollégák. A köszönet a tájföldi kormány képviselőinek. Átadom a szót előadónak, aki az ASEAN régióval foglalkozik, Frank Prust, néppárti képviselő. Sajnos el kellett, hogy menjen, mert más feladatai is vannak ma délelőtt, de itt hagyta a felszólalását, úgyhogy a nevében ezt felolvasom, és ez franciául van. Kedves kollégák, szeretném én is üdvözölni tájföldi kollégáinkat. Néhány héttel a tárgyalások megindítása előtt nagyra értékelem, hogy eljöttek a szakbizottságunkhoz. Ez egy nagyon erős jelzés a számunkra, és azt mutatja, hogy mennyire fontos az önök számára is a szabadkereskedelmi megállapodás. Uh, eh, interpreters, I'm, I'm reading. Tolmácsok Túl gyorsan olvasok? Yes, que je lis très rapide. Vous suivez le français? Uh, no, um, I... Nem tudok franciául, de tudom követni a tolmácsolást, igen, mert tudja hallgatni az angolt, ugye? Hát akkor újra kezdem. I, I, with, I would love uh, also to welcome you. Uh... European, from the Thailand. Én is szeretném üdvözölni Önöket, szeretném üdvözölni a tájfadi parlament képviselőit. Néhány héttel a tárgyalások megindítása előtt különösen nagyra értékelem, hogy eljöttek a szakbizottságunkba. Ez egy erős jelzés a számunkra, azt mutatja, hogy önöknek mennyire fontos a szabadkereskedelmi megállapodás nagy örömömre szolgál, hogy a tájföldi parlamenti képviselők ennyire nyomon követik, és ennyire fontosnak tartják ezt a megállapodást. Remélem, hogy lehetőségünk lesz az együttműködésre a tárgyalási folyamat során végig. a kereskedelmi tárgyalások során a parlamenti képviselők szerepe nagyon fontos. Ez bizonyítja, hogy a tárgyalások sikere sokszor attól függ, hogy részt tudunk-e venni ezeken a tárgyalásokon, és milyen aktívak vagyunk. A megállapodás célja tájföldön reformok ösztönzése, és az, hogy eljöttek ide a szakbizottságban, az is bizonyítja, hogy a tárgyalások során szándékukban áll a megállapodás megkötése. A tárgyalási folyamatot semmiképpen nem kívánjuk akadályozni. a szükséges reformintézkedéseket meg kell hozni. Ha ezek a reformintézkedések nem születnek meg, az számunkra sajnálatos, mint ahogy néhány partner esetében ez így történt. El szeretnénk kerülni egy ilyenfajta helyzetet az önök esetében, nem akarjuk, hogy leálljanak a tárgyalások. Fontosnak tartom, hogy önök is aktívak legyenek, és hozzák meg a szükséges reformintézkedéseket. Tájföld az Ázsián országok közül a negyedik, amelyen megindítjuk a szabadkereskedelmi tárgyalásokat. És ez nagy örömünkre szolgál. Az elnökünk, ugye én vagyok az, elnökünk már tájékoztatást adott a képviselőknek, úgyhogy ezt most nem akarom megismételni. Személyesen, személy szerint el tudom mondani, hogy néhány év óta mindig kiállok a kapcsolatunk szorosabb ráfonása érdekében. Úgy gondolom, hogy komplementer szerepet tudunk játszani, és a szabadkereskedelmi megállapodás mindannyiunk számára hasznos lesz. Végül szeretnék még egy dolgot mondani kezdjünk neki a munkának. Tudom, hogy ambiciózus lehet a megállapodás. Elimination of tariffs. Nem csak a tarifák megszüntetése és a árukereskedelem liberalizáció témájában, hanem a nem tarifális akadályok elleni harcok és a szolgáltatások liberalizációja területén és Runszán úr, ön is tudja, hogy vannak aggájaink. Például a szellemi tulajdonjogi témákban. De meg vagyok győződve arról, hogy ahol erős a szándék, ott van megoldás és ha őszinték az ambícióink, őszinték a szándékaink, akkor biztos, hogy meg tudjuk oldani a nehézségeket. Uh, difficulties. Uh, the rights... A szellemi tulajdonjogok uh, témájában, az származási szabályok, eredet szabályok témájában, halászati kérdésekben ezek ugye nagyon érzékeny területek, de minden esetre mi vállaljuk, és a mi feladatunknak érezzük azt, hogy párbeszéd induljon parlamenti szinten is. Azért, hogy közösen találjuk meg a legjobb megoldást az összes problémára. Így valóban a kölcsönös előnyök szellemében tudjuk lefolytatni a tárgyalásokat. Továbbá. Az Európai Unió az első számú befektető a közvetlen külföldi befektetések területén az országokban. A befektetésvédelem nem képezte tárgyát az ASEAN régióval indított tárgyalásoknak 2007-ben. Ugyanakkor Szingapur esetén, ahogy ez történt, az Európa Tanács mandátumot fog adni a bizottságnak, hogy befektetésvédelemről szóló fejezetről is megkezdje a tárgyalásokat. Ezért ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell majd. Köszönöm a figyelmüket. És én pedig köszönöm, hogy megbocsátják ezt a szegényes fordítást részemről franciáról angolra. Más felszólalók is itt vannak. Az Ázsian állandó csoport tagjai, David Martin, megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Új szakmát talált. Először is én is szeretném üdvözölni a tájföldi parlamenti kollégákat, és elmondanám, hogy a megjegyzéseikkel nagymértékben egyetértek. A gyógyszerekhez való hozzáférés területén itt nagyon sokan egyetértünk azzal, hogy tájföldben fontos kérdés ez, az egészségügyi intézkedések területén a gyógyszerhez való hozzáférés, témájában mi semmi olyan intézkedést nem akarunk bevenni a megállapodásra, ami megakadályozna a tájföldöt, hogy generikus gyógyszereket állítsanak elő, és a TRIPS intézkedést szabadkereskedelmi megállapodásba nem fogunk átemelni, amikor EU tájföldi megállapodásról van szó. Másik témám a befektetés, védelem és a vitás kérdések rendezése. a szabadkereskedelmi tárgyalás, tá, megállapodásra szóló tárgyalások esetén valóban a ö, kormánynak meg kell adni a lehetőséget a közegészségügyi témák megfelelő rendezésére, és tájföld esetében például a dohányfogyasztás csökkentése érdekében nagyon jó intézkedéseket hoztak és mindez nem, volt, nem lenne lehetőség például az Ausztrália esetében hogyha lesz intéz, ilyen jellegű intézkedés majd a megállapodásban a, a vitarendezésre vonatkozóan, akkor mindenképpen oda kell figyelni, hogy a közegészségügyi kérdéseket ez ne vonatkozzon. Én is egyetértek azzal, hogy a földrajzi eredet megjelölésre vonatkozó intézkedés mindkét félnek előnyös lehet, például a táj megfelelő státuszt tudnánk biztosítani. Nem csak arról van szó, hogy az európai termékek esetén kéne ezeket európaiként elismertetni, hanem a tájtermékek Európai Uniós elismertettségéről is szó van. Aztán a kevésbé pozitív témákban a liberalizáció esetén, vagy témában úgy gondolom, hogy itt még vannak komoly problémák. Van egy konkrét eset is, Andy Hall egy finn nem kormány szervezetnek dolgozott Tájföldben, és egy jelentést írt, semmi más nem tett, egy cégről, és kritizálta a munkakörülményeket, munkahelyi körülményeket, de nem, nem is csak polgári, hanem büntetőjogi eljárást indítottak ellene, mert kétségbe vonta a cég nél kialakított munkai körülményeket. Kérdés, hogy valójában például a, a szabad véleménynyilvánítás és általában a, szabadsági jogok mennyire érvényesek tájföldön, úgyhogy különösen hálás lennék, hogyha rámutatnának arra, hogy itt mi a helyzet tájföldben. A szabadkereskedelmi tárgyalások során a muszlim közösséget is megfelelően kell figyelembe venni, és úgy gondolom, hogy a tájföldi kormány megfelelő intézkedéseket hoz a muszlim lakosság érdekében is. Köszönöm, Thank you and... Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy itt vannak a képviselők. Nagyon rövid az időnk, úgyhogy amilyen röviden csak lehet. Hát ez nem tartott sokáig most. Szóval akkor a kérdések. A táj delegációtól kérdezem, hogy az a tárgyalások hatását mennyiben befolyásolja az, hogy 2015-ben esetleg nem marad meg a GSP kedvezményezettség, és a TRIPS Plus befolyásolhatja azt, hogy a gyógyszerekhez hozzáférnek, a generikus gyógyszerekhez tájföldön. Aztán ott van még a vitarendezési mechanizmus kérdése, amely gyakorlatilag akár azt is megakadályozhatja, hogy a politikai vitákra végére pontot tegyenek. A generikus gyógyszerekhez való hozzáférés, a biodiverzitás is mind-mind veszélybe kerülhet, aztán ugye ne felejtsük el még a közbeszerzést, ennek vetületét a teljes gazdaság tükrében. Úgyhogy a konzultáció a civil társadalomban nem volt elegendő az ftr ra vonatkozóan. Tudjuk, hogy voltak bankokban is demonstrációk, lehet, hogy a delegáció egy kicsit részletesebben beszámolhat a konzultációról. És aztán a munkások jogai, annak fenntartató a fenntarthatóság is egy külön fejezetet kép, képezne a bevándorló munkavállaló kérdése. Azért fontos, mert egyre nő a számok, most már két millió ilyen van, leginkább Burmából érkeznek egyébként, és ő nekik különösen nehéz körülményekkel kell megbírkozniuk. A szakszervezeti jogokat is szeretném megemlíteni, tanárok, tisztviselők körében akik nem is tudnak csatlakozni ö, szakszervezetekhez, úgyhogy erre vonatkozóan is ö, várnék reakciót a delegációl. Diana Kontrát is meghallgatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg rövid leszek, hiszen nagyon kevés az időnk. Úgyhogy röviden csak egy pár olyan kérdésre térnék ki, amelyet a parlamenti képviselők fogalmaztak meg mindkét oldalról. Egyrészt szeretném köszönteni, köszönteni a táj delegációt, és a bizottság számára nyilván a tájföldek kötendő FTA nagyon fontos azonoknál fogva, amelyek egyébként már itt megfogalmazásra kerültek a jelentéstevő által. Mi mindkét szám, fél számára előnyösnek tartjuk, előnyösnek ítéljük ezt a megállapodást, hiszen egy növekvő, kiteljesedő piacről van szó, és hát az EU-s befektetők számára is ez egy új terep lehet, ennek a kérdéseit persze rögzíteni kell ebben a megállapodásban. Aztán a másik oldal hozzáférése az EU-s piacokhoz, és a GSP rendszerből való GSP rendszer alá való nem tartozás 2015-ben is egy lényeges momentum. Ebben a kontextusban röviden utalnék azért azokra az agályokra, amelyek a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban és a generikus gyógyszerekhez való hozzáféréssel kapcsolatban merültek föl. Az Európai Unió és persze mondhatom azt is, hogy a tárgyalások még nagyon korai szakasznál tartanak, úgyhogy nem tudom, és nem is akarom itt előre bocsátani, hogy meb, milyen irányba haladnak majd a tárgyalások, hiszen május 26-én lesz az első forduló, tárgyalási forduló, úgyhogy én inkább az Európai Unió politikájára támaszkodva mondom a következőket. Az Európai Unió ugyan semmiféle rendelkezést nem akar beleemelni az FTA-ba, amelyel bármiféle tripsből származó lehetőséget vagy generikus gyógyszerhez való hozzáférés korlátozni kívánnánk. Sőt, az EU a tárgyalási javaslataiban mindig is utalást tesz a DO nyilatkozatban foglaltokra, a közegészségügyre vonatkozó előírásokra, és a bilaterális kereskedelmi megállapodásokkal is ezt kívánja szolgálni az EU. Sőt, a TRIPS megállapodásban szereplő rendelkezéseket is szeretnénk megerősítve látni, amelyek ugye a TRIPS-ben is lefektetésre kerültek, és amelyek a kereskedelmi partnerek számára szabályként tiszteletben tartandók. De még egyszer mondom, ugye nem voltak még konkrét javaslatok, hiszen most kezdődnek el a tárgyalások. Ami a beruházás védelmi fejezetet illeti, nyilván az FTA-n belül a beruházás védelemre nagy hangsúlyt kell fektetni majd, és ne felejtsük el, hogy 27 tagállamnak már van tájfölddel beruházásvédelmi megállapodása. Itt általában ugye vitarendezési mechanizmusok kerülnek lefektetésre, és ennek egy-egy ilyen in, egyezménynek nyilván az a célja, hogy valóban védje a beruházásokat mindkét oldalon és a, azok a beruházások, amelyek a megállapodás hatája alá tartoznak, azokat meg is kell valósítani. Úgyhogy ezeknek a megállapodásoknak a célja nyilván nem az, hogy a partner országokat a fentar, feltartsa abban, hogy az egészségügyi politikájukat ne megfelelően kezeljék, aztán még a TRIPS, ugye, és a gyógyszerekhez való hozzáférés ugyanezt kívánja biztosítani. Az aktában szereplő rendelkezések, nos ezzel kapcsolatban is azt tudom elmondani, hogy a bizottság persze tudatában van annak, hogy az Európai Parlament elutasította az aktát, azonban nem minden aktabeli rendelkezés volt problematikus. A rendelkezések közül ö, több a, az aki alá tartozó tartalmú, és persze a közösségi joganyag visszatükröződik az FTA-kban is. Ugyanakkor persze nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy elutasításra került a parlamentben az akta, és bizonyos szakaszai valóban problémásak. Sokkal többet nem mondanék, de röviden emlékeztetnék arra, hogy fel fogunk, elő fogunk terjeszteni egy fejezetet a fenntartható fejlődésre vonatkozóan Tájföldben, és itt szerepelnek majd a környezetvédelmi agályok, valamint a munkajogok is hiszen ez mindig nagyon fontos részét képzi a tárgyalásoknak. A földrajzi jelzéseket már említették, persze, tájföld vonatkozásában nagyon fontos ennek a kérdésnek a megoldása, hiszen ez mindkét oldalnak az érdekét szolgálja, főleg, hogyha ezeket az eredet megjelöléseket meg tudják óvni, mert azt gondolom, hogy ez mindkét fél számára hasznos. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor most a tájföldi parlament képviselőit kérdem meg arra, hogy a reakciókat megfogalmazzák. Úgy érzik, hogy tudnak válaszolni? อัธวิทย์สุวรรณพักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครในฐานะรองประธานกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจ um, um, My name is uh,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 az, hogy gyakorlatilag meg kell kezdeni a tárgyalásokat az FTA-ról is minél hamarabb le kell zárni, ebben minden frakció egyetért, de a legnagyobb aggályunk, még egyszer mondom, a gyógyszerek kérdése. Ja, um, Watch our concern um, A legnagyobb aggályunk az, hogy hogy a tájföldi emberek olcsón hozzáférhessenek gyógyszerekhez. Because um, the signing of the FTA would result in the extension of patent for the medicines. ประเด็นนี้เลย Megfelelő szabványokat is szeretnénk. ขอความกรุณาทางรัฐสภา EU ให้ช่วยพิจารณาถึงประเด็นนี้ในอนาคตด้วย Therefore, the important, um, Ezért a legfontosabb célkitűzésünk az volt a mai ö, találkozónkra, hogy mérlegeljék a mi akájainkat. God, ประเทศไทยในวันนี้ And thank you very much to És nagyon szépen köszönjük, hogy alkalmat biztosítottak arra, hogy eljöhessünk önökhöz és találkozhassunk önökkel. Elnök, köszönöm szépen számunkra is öröm volt, és köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen, ezzel akkor lezárjuk az ülést, mert úgy döntöttünk, hogy az utolsó két napirendi pontunkat a következő ülésünkre elnapoljuk. Köszönöm szépen. Um, Mr. Chairman, um, our chairman... Elnök úr, az elnökünk egy át, levelet szeretne önnek átadni. Hogyne, persze a levél, fogadom.